I think we quiet committee this morning. Kedves kollégák, úgy gondolom, hogy ma reggel nagyon csendes, szerény bizottság lettünk. Utolsó nap az egész parlament is rendkívül csendes. Nagyon sok kollega még a NATO csúcs előtt elutazott. Tehát akkor a 12-es témával kezdjük a mai ülésünket, ami egy nagyon fontos kérdés, annak ellenére, hogy rendkívül kevesen vagyunk, mert az uniós fejlesztési támogatása az oktatás terén a ö, témánk. Az oktatás az egyik legfontosabb stratégiai célkitűzés, a négyes, és az élethosszig tartó ö, tanulás is nagyon fontos az elmúlt ö, években nagyon sok gyerek jár iskolába, és hát nagyon fontos, hogy milyen az oktatás politika. A szubszaharai gyerekek 78%-a nem végzi el a minimális képzésem, hogy megtanuljon olvasni a globális oktatási lehetőségeket 2030-ra úgy ö, ítéljük, hogy 89 millió dollár kellene évente az oktatás céljaira. Jelenleg összesen 16 milliót fordítunk erre a feladatra. Az Európai Unió elkötelezte magát, hogy legalább 25-20%-ot fog költeni a szociális integrációra és fejlesztésre. Ugyanakkor a, majd mindjárt elmondja a jelentéstevőnk, Venzan Pajó úr, hogy hova is kerülnek ezek a, a pénzek, de az, amit eddig ö, támogatásként nyújtunk, ez csak egy csepp a tengerbe, különösen Afrikában. Gyerekek, fiatalok ö, képzése nagyon fontos, az is fontos, hogy megfelelő munkához jussanak, miután befejezték a tanulmányaikat. Erről szólt egyébként az abicsáni csúcsértekezlet is. De nagyon jól tudjuk saját példánkból, és akik jártak Afrikába, azok is tudják, hogy nagyon sokat számít, hogy milyen minőségű az iskola, és hogy mennyi gyerek van, és nagyon nehéz biztosítani a megfelelő oktatást. És a tanárképzés is egy nagyon fontos kérdés ezen országokban. Ez az egyik utolsó jelentés, amivel foglalkozik a parlament e mandátum alatt, és majd a következő parlament fogja ezt átvenni. De akkor most már is átadom a szót jelentéstevőnknek. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Természetesen éppen a nyaralás előtt vagyunk, ez rendkívül jó, ez az, részben az én hibám is, mert mondták, hogy korábban is bemutathatom a jelentést, de személyes okok miatt ezt nem tudtam megtenni. Ön nagyon gyorsan itt elmondott már néhány nagyon fontos dolgot, ez a jelentés véleményem szerint elkerülhetetlen volt, mert az oktatás az nem magáról az oktatásról, vagy csak arról szól. Tudjuk, hogy a demokrácia, a gazdasági fejlődés, a biztonság is mind-mind kapcsolódik sok esetben az oktatáshoz ami, az az oktatáshoz, amiben részesítjük a gyerekeket és az állampolgárokat. Ugyanakkor van valami sajátos, nevezetesen, hogy még akkor is, hogyha 2016 óta elkezdődött egy változás, a támogatás az oktatási vonatkozásában az elmúlt tíz évben rengeteget csökkent, és 2016 óta pedig különösen. És a 2016 után kezdődött el kötelezettségvállalás még mindig nem hozott minket vissza a korábbi szintre. Beszélhetünk itt a paradoxokról, a nehézségekről, de ha el akarjuk írni a célokat, amiket magunk elé tűztünk, akkor a fejlesztési támogatásokat és a négyes számú tart, fenntartható fejlődési célkitűzést hattal kellene beszorozni a jelenlegi összegekhez képest, és ez 2030-ig. Tehát még mindig nem hoztuk be a lemaradásunkat. Nagyon nagy a különbség az között, amiket mondunk, és ami történik. Komoly kockázatokat vállalunk, ön is említette Afrikával, hogyha nem tesszük oda a szükséges eszközöket, és nagyon örülök, hogy a, a bizottsággal folytatott eszmecseréknek, amit elkezdtük ezt a munkát. A bizottság a legutóbbi közleményében, közleményét 2002-ben adta ki, és úgy gondolom, hogy annak is itt az ideje, hogy egy új közlemény. 2010-ben egy munkadokumentumban ugyanezt frissítették, de a legutóbbi közlemény oktatási témában 2002-es, ez mégiscsak 16 év, ez azért egy nagyon hosszú idő, és azóta sok minden történt. A cél egyszerű, és megpróbáltam így dolgozni. E, egy jelentés, amiben néhány főpontot e, határozunk meg, és amit e, hát egyhangulag, vagy legalábbis nagyon nagy többséggel el tudnak fogadni a képviselők és a különböző politikai frakciók is. Ez azért fontos, hogy a hangunkat meghallják. Nem arról van szó, hogy még több dolgot vegyünk bele, lehet itten különböző apró elemeket behozni. Ez egy kicsit más módszer, mint amivel korábban dolgoztunk. Összehívtam a jelentőstevőket, még mielőtt a, az árnyék jelentéstevőket, annak érdekében, hogy azt építsük együtt, ami véleményünk szerint a legfőbb prioritás ezt elmondom ebben a szakaszban, hogy nem az első mandátumom, ezt nyilván önök is tudják, de nem hiszem, hogy minél hosszabb a szöveg, annál jobb a szöveg. Nem, inkább éppen ellenkezőleg, és azt tapasztalom, hogy az elmúlt években mindenki szeretné a módosítójával a, bejegyezni a nevét a történelembe, és így aztán a lényegről siklik el a figyelem ötleteim vannak, de szeretném, hogyha ezek az ötletek valamennyiünk ötletei lennének. Tehát az első dolog, hogy az, ez nagyon egyszerű, az oktatást tegyük a fejlesztési programok középpontjába. Ez feltételezheti, hogy megfelelő mutatók is kellenének, pontosabb mutatók az oktatásról, és nem keverten, mint ahogy ez nagyon sokszor előfordul, hogy a szociális szolgáltatások, vagy alapszociális szolgáltatások közé tesszük az oktatást, hanem főként meg kellene határozni célokat, célkitűzéseket, felkérni az uniót és a tagállamokat, hogy 10%-ot a ö, fejlesztési támogatásokból 2024-ig az oktatásra fordítsanak, és 2030-ig pedig 15%-ot. Ez szerintem elkerülhetetlen, és meg kell kérni a bizottságot, hogy a, az oktatási és képzési nyilatkozatát frissítse. Nyilvánvalóan kell, szükség lenne új egyéb innovatív finanszírozási eszközökre is, nem csak az állami támogatásokra, de itt is nagyon óvatosan kell eljárnunk, hogy mik lehetnek ezek az új finanszírozási lehetőségek, eszközök. És különösen ami különböző olyan kezdeményezésekből erednek, amik esetleg konkurenciát támaszthatnak azzal szemben, ami már létezik. Tehát első dolog, a, az oktatás támogatását, a fejlesztési politikák közé, központjába és prioritásként kell kezelni. Második dolog, határozzuk meg a saját prioritásainkat. Most mindenféle prioritásaink vannak. A biztossal is tárgyaltam, és láttam egy problémát, amit mint ta, tapasztaltam akkor is, amikor oktatási miniszter voltam. A foglalkoztathatóság és az oktatás, ez két külön dolog. Én amellett vagyok, hogy igen, legyen ö, foglalkoztatás érdekében végzett képzés. Ezt csinálja a magánszektor, de amikor öt éves korban meg kell tanulni írni, olvasni, ez egy alapképzés, amit mindenkinek meg kell kapnia, és gyorsan meg kell kapni. Nem jelenti azt, hogy nem lehetnek ebben magán ö, rendszerek. Nem monopól helyzetet kell teremteni, a szülőknek lehetővé kell tenni, hogy változtassanak, de ami szerepel az ENSZ kartájában is, ez egy egyetemleges képzés kell, hogy legyen, és ingyenes. Tehát meg kell határozni a prioritásokat, és a két prioritás amelyek meglehetősen hagyományosak, de nem mindig figyelnek vagy tartják ezt tiszteletbe, tehát egyrészt minőségi alapoktatás és inkluzív, tehát senki sem maradjon ki belőle, se a lányok, se a fogyatékossággal élők, sem egyéb vallási vagy egyéb diszkriminatív szempontok alapján, és másik pedig támogatni kell azon országokat, amelyek legkevésbé előre haladott a kettéren. Szerintem ez a két alapoktatás, mert ha nincs meg az alap, arra nem lehet semmit építeni. Tehát először is az alapokat kell lehelyezni. És nagyon jól látjuk, elnök asszony is elmondta, hogy ez az, ami egyes országokban hiányzik. Nem foglalkoztatható valaki, hogyha nem tud írni, olvasni, nem rendelkezik az alapelemekkel. De még az iskolához kapcsolódó szocializálódás is problémát okoz egyes országokban. Tehát le kell rakni az alapköveket. Utána vigyázni kell arra, hogy a kevésbé fejlett országokat, amelyeknek leginkább segítségre van szükségük, meg kell határozni, hogy melyek ezek az országok. E tekintetben is nagyon világosan meg kell jelölnünk, és egyébként ezt teszem a jelentésben, de ezzel mindenki egyetért, a támogatásnak a felét az alapoktatásra kell ö, foglalkoz, ö, fordítani, és 40%-ot pedig azon országoknak, amelyek a legelmaradottabbak. Ez szerintem a második fő csapás, ez az a prioritás. A prioritásban nem szabad mindent mindennel összekeverni, és meg kell határozni a fő vonalakat, mert ha nem, akkor elaprózzuk magunkat, és ha nem ö, módszeresen járunk el, akkor csak felesleges konkurenciát támasztunk. Javítani kell a támogatás minőségét, a különböző oktatási rendszerek értékelésén is dolgozni kell, ez nagyon fontos, mert ez is teszi azt, hogy az oktatás egy kicsit másod sorba került. Nem tudtuk megfelelően értékelni azt, hogy milyen eredményekre jutunk oktatási téren. Ez egy kondicionalitása a támogatásnak, képesnek kell lenni felmérnünk, hogy hogyan működnek a különböző oktatási rendszerek. És e tekintetben a kutatás, az adatok agregálása és megbízható elemző eszközökre van szükségünk. Továbbá, és itt ebben világszinten is, de különböző egyéb szinteken fejlesztési ügynökségek, bizottság is egyetért abban, hogy egy jobb koordinációra van szükség, még akkor is, hogyha vannak ugyan koordinációs törekvések, és a helyi erőket is ebbe be kell vonni. Ez az, amit javasolunk. Természetesen különböző szöves, szövetségek, egyesületek is küldtek javaslatokat. Két fő irányvonal, az egyik a költségvetési támogatás. Egy ö, oktatási rendszert nem lehet, hogy ö, tartósan humanitárius szervezetek tartsanak fenn a tagállamok, az államokat segíteni kell abban, hogy ők maguk hozzák létre költségvetési forrásból a megfelelő oktatási rendszerüket. Ez különböző feltételekhez átlátható, tá, civil társadalom bekapcsolása, megfelelő képzés az oktatóknak, tanároknak, ezek mind feltételek, de a végcél az mégis egy államilag költségvetésből finanszírozott oktatási rendszer kell legyen és amikor lehetséges, akkor költségvetési támogatást kapjanak, és látjuk az egészséggel összevetve, hogy segíteni kell az oktatásban is a világpartnerséget, tehát a, az oktatási alap való együttműködést, mert ki kellene a multilaterális szervezeteket is bontakoztatni, amelyek egyre jobban működnek napjainkban. Ebben a ö, támogatás minőségének a javításában van tehát a költségvetési elem és a multilaterális szervezetek bevonása, amit privilegizálni kellene és prioritásként megjelölni. Ezek a fő csapásirányok a jelentésemben. És úgy gondolom, hogy az eszmecserek révén elmondhatom, hogy egy viszonylag egyhangú üzenetet tudunk küldeni. Nem ideológiai üzenetre van itt szükség, hanem egy egyszerű. Tehát az oktatás az mindenképpen prioritás kell, hogy legyen. Támogatnunk kell az alapképzést és a legelmaradottabb országok esetében és nem csak összegszerűen kell növelni a támogatásokat, hanem minőségileg is, költségvetési támogatással és multilaterális finanszírozással. Azt hiszem, hogy ez már kellő számú elem, aztán természetesen későbbi lépésekben majd kell szólni a szükséghelyzetekről, a vészhelyzetekről, fiúk, lányok egyenlősége, egészségügyi helyzetekről és egyebekről, mert a fő csapásokra kell koncentrálni. Köszönöm mindazoknak, akik eddig is nagyon sok mindennel hozzájárultak az anyagomhoz, és remélem ez a továbbiakban is lesz, és a módosítókat augusztus végére össze tudjuk gyűjteni, ősszel tudna majd akkor erről szavazni a parlament, egy olyan jelentésről, ami használható lesz, és majd a következő mandátum alatt is fel tudják használni. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Szeretném eh, megerősíteni azt, amit ön elmondott, a kevesebb néha több. Ha sok a módosító, persze könnyű módosítgatni egy ilyen szöveget néhány szóval, de nem biztos, hogy ez javítja az üzenetet. Sokszor rengeteg eh, módosítót kapunk a szövegekhez, és nem egyértelmű az üzenet, felvizezzük az üzenetet ezzel a bizottság felé. Az ilyen eh, webold fiatalaknak a problémája, amikor a módosító, benyújtott módosítók száma alapján sorolják be a kollégákat, a képviselőket, ez arra ösztönzi őket, hogy minél több akár kisújú módosítót is benyújtsanak. És sokszor a, a nőgyi bizottságban is probléma ez, hogy hangsúlyoznunk kell, hogy nem kell mindent ismételni, mivel értünk egyet és mivel nem. Ne ismételjük el tízféleképpen ugyanazt, hanem próbáljuk egyértelművé tenni az üzenetet és koncentrálni a munkánkat. Különben olvashatatlanok lesznek a jelentések. Az árnyék előadók következnek. Villan úr először az EPP részéről. Ja, Villant. Villant, igen a nevem. Köszönöm, elnök asszony. Először szeretném megköszönni a jelentős tervezetet a szerzőnek. Alapjaiban abszolút támogató. Szeretném megköszönni előtte a kommunikációt, és minden párt tehát arra kérek, hogy ne túl, túl sok módosítót nyújtson be olyan jelentést szeretnénk írni, amely sokak által elfogadható, ám a tapasztalatom arra utal, hogy van egyfajta egészséges középút. Ha mantraszerűen ismételgetjük a nekünk kedves célokat, akkor nem talál általában ez nagy támogatásra. És újra ha pedig túl nagy vonalakban fogalmazunk, akkor már mindenki bele préseli azt, amit ő akar ebből kihozni. Ezért gondolom úgy, hogy a jelentést meg lehet könnyíteni, úgymond, vagy tehermentesíteni lehet, attól, amit már tízszer elismételtünk úgy is. Én arra fogok törekedni, hogy kiemeljek néhány pontot, például a, az iskola díj, vagy a tandíj az általános iskolában, hogy ne legyen, az egy prioritás a, az én frakcióm számára. A fejlődő országokban millió számra jönnek gyerekek, nem tudnak olvasni, írni. Az általános folytatás ingyenes kell legyen. Az egyes államok kormánya ugyanakkor meg kell tegye a ráeső részt, ugye nem feltétlenül az a hadseregek költeni a pénzeket, hanem az általános oktatásra. Ki kell fejlesztünk olyan eszközöket, amelyek a támogatásokat, a fejlődő támogatásokat pontosan címkézik, és igaz, ez a tagállamoknak nyújtott támogatásokra is bizonyos rugalmasság megengedhető ugyan, de a támogatásokat úgy kell megszímkézni, hogy azok az államok, amelyek nem teljesítik azokat a feltételeket, amelyek a támogatás feltételők voltak, akkor át kell csoportosítani a támogatást olyan országokra, ahol a célok megvalósulnak. Az oktatás és foglalkozás közötti kapcsolat kiemelése nagyon fontos számomra, többen beszéltek erről. És vannak igen magasan képzett országok is, ahol gondot jelent, hogy az oktatást függetlenül szervezik meg a piaci igényektől. Ezt gazdag ország megengedhet magának, fejlődő ország nem. És az alkalmazhatósági szakértelem és szakismeretek rendkívül fontosak, ezekre kell képezni az embereket, így könnyebben találnak majd munkát és szakmát. Ez a fenntartósági célok megvalósítását segíti, az életen át való tanulás és az inkluzív, jó minőségű oktatás céljait. Az inkluzív oktatás célját nem szabad szem előtt éveszteni. Az administratív közigazgatási ágazat is erősítető volna, olyan ajánlatokat lehetne megfogalmazni, amelyek a pályázókat bizonyos ellenszolgáltatásra is késztetni. Nem jó, hogyha senki sem tudja ezt megszervezni. Egy hosszú távú, fenntartható cél érdekében kell munkálkodnunk, és fontos, hogy ezt ne menjen félre, ezért az elkövetkező 50 évre meg kell szervezni már most a fejlődő országokban ki kell képezzünk egy olyan elitet a jó értelemben, amelyek képesek megszervezni az államéletet és a közigazgatást, és azt is kell kerülnünk, hogy ne az agyelszívás úgymond áldozatai legyenek ezek a jól képzett emberek. Az új technológiákra is gondolni kell, az ehhez való hozzáférést javítani. Egy ideje, ugye elhangzott már az a motto, hogy minden gyereknek laptopot az új kommunikációs lehetőségek láttán gondoskodni kell arról, hogy a tananyagok egységesen kerülnek tartásra. A matematika mögött nincs ideológia, hanem logikus gondolkodás csak. És az új módszerekkel tudjuk támogatni ennek oktatását, az döntő lesz abban, hogy a fiatalok milyen készségeket fejlesztenek ki. A németül azt mondjuk, hogy már nem a kréta, a tábla és a kréta időszakát éljük. A krétakor, ahogy mondjuk, az iskolában is van krétakor, meg a föltani krétakor is igen régen volt, mind a kettő elmúlt. Ne hagyjuk a krétakorban tehát ezeket az embereket, tegyük lehetővé az új technológiák elérését. Az egészségügyben is rettenetesen fontos a képzés hogy az egészségügyi információk elérésének, megértésének készségeit terjesszük ezekben az országokban az egyszerű munkahelyekre. És persze nem csak Nobel-díjasoknak kell munkahelyeket keresnünk, az egyszerű szakismeretek is nagyon nagy keresletet találnak a munkaerőpiacon, meg kell azonban találni ezeket. És az egy minden gyereknek laptopot jelszó mellett nem szabad megfelelkeznünk a tanárok képzéséről, a tanárképzésről sem. És arról sem, hogy a közigazgatási feladatok ellátásához is képezni kell az embereket. A korrupció és a baksis jelenségére is nagy figyelemmel kell legyünk, amikor rendszereket értékelünk, a teljesítményeket is értékelni kell. Hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy akinek akik képesek valamire, akik ö, előre jutnak, ne feltétlenül a gazdag szülők gyerekei legyenek, és nem is azok, és akik gyengébb helyzetben vannak, azokat is támogatni kell. Arra is figyelemmel kell lennünk, hogy helyzetbe hozzuk azokat, akik a legmesszebbre tudják dobni úgymond a gerejt, hogy aztán ők tudják a saját országaikat továbbvinni. Ezek a célok rendkívül fontosak. Ám ha azt látjuk, hogy az egyik vagy másik országban a fenntartató fejlesztési célok elérésen nagyon nehezen megy, azt világosan kell látni. Egyes célokat ö, úgy tűnik, hogy támogatnak, másokat vitatnak, egyeket, egyes célokat visznek, másokat nem. Nekünk az a fontos, hogy a célok egészét támogassák és előre vigyék ezekben az országban, ne válogassák ki, melyik azok, melyik problematikus, melyik nem. Számunkra az a lényeg, hogy minden ember egyenlő értékű, függetlenül attól, milyen vallású, milyen nemű, ezért gondolom úgy, hogy egy kicsit több merészség, bátorság kell legyen ahhoz, hogy rangsort ára is állítsunk fel, mik azok a tudások, készségek, amelyek a társadalmat képessé teszik arra, hogy aztán magát segítse egy emancipált korszakban ö, megszervezve önmagát. Okay. Thank you very much. I'm Köszönöm szépen, Hedi Hautala. Köszönöm szépen, elnök asszony. A frakcióm nagyon elégedett a jelentéstervezettel. tervezettel és azzal a módszerrel is, hogy árnyék előadói találkozót talá- tartunk a módosítók benyújtás előtt. Szerintem nagyszerű ez az ötlet, ön, ön is ékes szólón elmagyarázta. Szerintem többet kellene erről ezzel kísérletezni. Amit külön értékelek, az értékel a jelentéstervezetben, hogy az alapfokú oktatásra helyezi a hangsúlyt, és a legkevésbé fejlett országokat célozza meg, ami egyébként az oktatási segélyeknek 40%-át teszi ki, és hogy a másodfokú oktatás ingyenes kell, hogy legyen mindenki számára, ez hangsúlyosan megjelenik a jelentésben. Azt is értékeljük, hogy felhívja a szöveg a, ta, a tagállamokat és az EU-t, hogy a magán oktatási intézményeket állami pénzből ne támogassák. Szép, hogy léteznek, de nem kell állami pénzből támogatni őket. Megemlíti az agyelszívás, agyelszívás jelenségét a szöveg, illetve hogy a körkörös mobilitást érdemes támogatni. Úgy gondolom, hogy a mobilitás való igaz, nagyon lényeges, de az problematikus sok országban, hogy az alapfokú oktatásban hiányoznak a tanárok. Az is érdemes, hogy a globális oktatási partnerség alapnak a feltökésítésére is szükség van. Ez egy nagyon sikeres kezdeményezés, hiszen oktatási rendszereket képes kiépíteni. Az is jó, hogyha építünk iskola épületeket, de megfelelő rendszert is ki kell építeni ezek működtetésére. Vilandúr nagyon jól rámutatott, hogy az, a tanárképzés kulcsfontosságú, hogyha az oktatás minőségét valami a leginkább meghatározza Finnországban, a konszenzus szerint ez a, a, az oktatók, a tanárok képzésének színvonala, illetve az, hogy a társadalom hogyan értékeli ezt a szakmát, ha összevetjük száz évvel ezelőtti helyzettel. Sok fejlődő országban a szexualitással kapcsolatos oktatás is nagy kérdés, az USA számára ez most tabu, ügy, és sok mások számára. Ígértem, hogy nem írok túl sok módosítót, de ezért kettő-hárommal lehet, hogy előhozakodok. Úgy látom, hogy többen nem jelentkeznek, de mégis új alelnökünk, eh, Lekapella asszony szeretne szólni. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Finnül anyanyelvemen szeretnék szólni. Onnittelut herra Peilonille erittäin hyvästä mietintöluonnoksesta, josta... Köszönöm szépen, Telon. úr, nagyon eh, jó volt ez a jelentés. És nagyon fontos ez a téma, már ami a képzést illeti, magam is tanár vagyok, a három-négy éves gyerekek oktatására képezte ki Finországban. Társadalmi-gazdasági szinten és más frontokon, például az egyenlőség biztosításában fontos szerepet kapnak az iskolák. A bizottság felhívása szerepel ebben a véleményben. Arról szól ez, hogy a különböző területeken, technológiai és egyéb területeken aktualizálni kellene ezt a pontot, amely a bizottságot sürgeti intézkedésekre, ami, már ami az fejlesztési együttműködést illeti, illetve a finanszírozás folytatólagosságát. Azért reálisan gondolkodom, a 10%-os mérték, hogy 2040-ig 10% eh, legyen, 2030-ig pedig 20%, eh, ez elfogadható célkitűzés. Ezek a programok, az oktatási programok valóban nagyon fontosak. Az oktatás témája finn, a finn oktatási rendszert nem lehet átültetni a fejlődő országokba, csak hogyha megteremtjük azokat a feltételeket, amelyek eh, ehhez szükségesek. hat témát határoztunk meg, amelyek mentén javítani lehet az oktatás minőségét, a befogadó oktatás is nagyon lényeges, a fiúk és a lányok közötti egyenlőség elősegítése, a kisebbségi csoportok a fejlődő országokban az ő helyzetükkel is foglalkozni kell, illetve a fogyatékossággal élők és más sajátos adottságú csoportok helyzetével. A finn oktatási rendszer fontos pillére a tanárképzés. Olyan tanáraink vannak, akiknek nagyon magas a képzettsége, nem lemásolni akarjuk ezt a rendszert más országokban, de az oktatási rendszerben az, a képzés nagyon fontos szerepet kap, lényeges a továbbképzés is a tanári pálya során. A jelentés is beszél a szakmai képzésről, és ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Azután a magánszektor szerepével is foglalkozni kell, meg kell vizsgálni, hogy A cégek szempontjából milyen oktatásra van szükség, illetve tanárképzésre? Az állami szektor szem, ö, szempontjait is meg kell vizsgálni, azt is számon kell tartani, hogy melyik ágazatban van szükség munkaerőre. Például a, az egészségügyi területen, illetve más területen van nálunk munkaerő hiány, és több felszólásban szóba kerültek az egészségügyi kérdések is. A gyerekek egészségére gondolok. Ez egy fontos pont, és ki kellene egészíteni valamivel itt, ezen a ponton a jelentést minden életkorban, mind a fiúknak, mind a lányoknak ezt a fajta tájékoztatást meg kell adni. Például vannak iskolák, ahol le kell jelentkezniük rendszeresen az egészségügyi szolgálatnál a gyerekeknek, illetve az oltásban is segítséget kapnak. Ez hiányzik ez az elem a jelentésből, és jó lenne, hogyha megemlítenénk. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Nem látok más jelentkezni. A magam részéről annyit mondanék, hogy a, a diakra és a tandiakra való hangsúly rendkívül fontos. Sok országban jártam, ahol hivatalosan az alapoktatás díjmentes, és amikor elkezdünk beszélni a szülőkkel, vagy a helyi emberekkel, kiderül, hogy vannak azért díjak, sokféle oka van. Például nem, fiz, nem kapnak fizetést a tanárok, úgyhogy gyűjtenek díjat az iskolába, hogy fizessék a tanárt, vagy olyan, olyan olcs, alacsony a fizetés a tanárok, hogy ki kell egészítsék a szülők. Ugandában például láttunk iskolai egyenruhát a, a papíreszközöket meg kellett fizetni. Jó, elmúlt a, a tábla és a kréta korszaka mondjuk, hát nemrég jártunk missziós úton, azt láttuk, hogy a gyerekek még épületet sem kaptak, a fal, egy falat ültek a földön. Papír sem volt számukra. Jártam én iskolában, a 150-200 gyerek ült egy, egy tanteremben. Három gyerek ült egy széken és beírtam a, a, a kaptam egy tollat a tanártól, hogy írjak be a vendégkönyvbe, véletlenül eltettem, ugye azt, amit az én tollam, és annyira megijedt a tanár, hogy elsápadva kérdezte, kérte, hogy talán visszaadnám a tollat. Mert hogy egy, egy golyóstól hatalmas érték abban a tanteremben. Hát, hogyha legalapvetőbb dolgok is hiányoznak nagyon sok országban, a másik dolog, hogy egyes országokban, a fővárosban sokkal jobb az alapoktatása, minél messzebb megyünk a, a fővárostól, annál rosszabb. Kenyában, egy, egy nyomortelepen, egy slumban jártam, kiváló tanárok voltak a legnehezebb körülmények között. Lehetett látni, hogy, hogy, hogy jól tanultak a gyerekek a, a városban. Nem, hogy egyre távolabb haladunk a várostól, annál nehezebbek a körülmények a vidéki közösségekben. Nagyon fontos téma ez, és nagyon örülök az, annak, hogy foglalkozzunk vele még a parlamenti ciklus előtt. Az Európai Bizottság képviselő is itt van. René Mali a DG Defco-tól, és Barna Judit az eko tól A Defco-nak adom meg a szót először, a finanszírozás mikéntjéről, ha beszámolna a az általános oktatásba, és milyen alatba, és milyen új eszközöket terveznek. Erről szeretném a véleményét hallani. Thank you and good morning. Köszönöm szépen, és jó napot kívánok mindenkinek. Nagyon nagy örömmel látom, hogy ennyien vagyunk azért ezen az ülésen, annak ellenére, hogy már július közepe van René Málidnak hívnak, és a defco dolgozom az oktatási programokkal, oktatási programokat támogatunk, és kollégám itt van a, az ECHO-tól és a másik kolléganőm Először is köszönöm a jelentéstevőnek, hogy ezt a rendkívül jó színvonalas jelentést elkészítette, nagyon időszerű. Úgy gondoljuk, hogy és nagyra értékeljük az elemzést, amit tartalmaz a jelentés, és azt, hogy akkor a hangsúlyt fektet az oktatás fejlesztésére és a fejlődésre. Ezt mindenképpen érdemes ebbe beruházni, ez a hosszú távú növekedés érdekében is fontos ugyanakkor ö, borzasztó válságot is tapasztalunk az oktatásban és a ö, tanulási szándékban is. Nagyon ö, több millió gyerek e, eleve nem jár iskolába, akik járnak iskolába, azok is van, hogy, hogy elhangzott, hogy egy nagy falat ülnek és ott tanulnak amennyire. Tehát nagyon örülünk, hogy ezt a kérdést felvetette a parlament, és a szakbizottság is fontosnak tekinti egyetértünk abban, hogy nem csak az oktatás, mint olyan prioritás, hanem a politikáknak a frissítése is nagyon fontos. Ezt a felvetést is nagyra értékeljük. Továbbá úgy véljük, hogy az alapoktatásra figyelni nagyon fontos, különösen a legfejlett, legkevésbé fejlett országokban az oktatási rendszerek értékelése része annak a munkának, amit mi is végzünk, amikor a partnerországokkal dolgozunk és csak úgy megjegyezném mellékesen, hogy a multilaterális támogatáson kerül az oktatási globális partnerség révén tulajdonképpen az egész rendszert vizsgáljuk mindig. Van egy rendszer szintű megközelítésünk, hogyan érhető el, milyen a ö, minőség az oktatásnak, és egyenlőség van-e. És fontos az is, hogy nagyon hogy jobb koordinációt biztosítsunk valamennyi szereplővel, helyi oktatókkal, bilaterális, multilaterális finanszírozókkal, NGO-kkal és a multilaterális partnereknek a szerepe is nagyon fontos. Mi vagyunk tulajdonképpen a globális partnerségen belül a legnagyobb finanszírozók, és a biztos most elmondta, hogy legalább szinten kívánja tartani a globális partnerség az oktatásért forrásait az új MFF-ben is. Több egyéb pont is felvetésre került, amelyekkel egyetértünk, nagyon is nagyon fontos az, hogy az adott ország, ahol dolgozunk, megerősítésre kerülhessen, mert a kapacitás, a képesség az sok esetben problémát vet, problémás egyes országokban. Fontos a megvalósítási lehetőség. Szeretnénk költségvetési támogatást ha felhasználni az oktatásra, de amikor azt látjuk, hogy az ország a megfelelő irányba halad ez lehetővé teszi ebben az esetben a hosszú távú rendszer szintű változásokat. Elnézést kért a hozzászóló a telefonjáért. A, az oktatóknak, tanároknak a képzése, képzettsége, ahogy az egyik kollega is említette, mindig is a modellnek a legfontosabb részét képezik Fontos a digitalizálás, ez is valami olyan, amit nagyon gondosan vizsgáltunk, és valójában az Unió óriási összegeket fordított az oktatásra bilaterális és multilaterális programok keretében is. 1,5 milliárd körüli ez az összeg, plusz még a humanitárius oktatási pénzek az ECON keresztül. A bilaterális felsőoktatás és multilaterális programok is vannak ebben. Két dolgot még talán érdemes megemlíteni, amit szívesen látnánk a jelentésben, és egyelőre még nincsenek benne, vagy legalábbis nem hangsúlyosan. Az egyik az SDG 4 pont, tehát a tolerancia, a diversitás tiszteletben tartása. Ez a kérdés egyre fontosabb lesz a jövőben, és miután ez az SDG-nek a része, ezt nem feltétlenül kell minden kormányjal külön tárgyalni, de fontos megvizsgálni a tananyagot is, hogy van-e magában a tananyagban olyan ami ezt segíti, vagy éppen ellene hat. A, tehát a diversitást, a sokszínűséget, toleranciát támogatja a tananyag. Másik dolog, amit mutatott a, kimutatott a kutatás, nagyon jó a megtérülése az oktatási befektetéseknek, különösen a korai kisgyermekkorban történt beruházásoknak. Természetesen nem pénzügyi megtérülésről van szó, hanem szociális megtérülésről. Igen, több pénzre van szükség, megfelelő politikára van szükség, meg kell erősíteni a partnerországok rendszereit, és finanszírozási szempontból az új MFF-ben a biztos már, mint említettem, és korábban is elhangzott, azt javítja, azt szorgalmazza, hogy biztosítsuk, hogy 20%-a az új eszköznek, amely de javaslat született, az a humán fejlesztésre kerüljön felhasználásra. A humán fejlesztés, fejlődés az az oktatást is magában foglalja, az oktatás minden fenntarthatós fejlesztési célkitűzésnek a része, és az oktatásnak az új MFF-ben is kiemelt helye kell, hogy legyen. Lehet, hogy a kolléganői még szeretnének hozzátenni valamit, nem tudom, humanitárius kérdésekhez. Köszönöm szépen az előadónak, tisztelt elnökasszony. Egy nagyon gyors felvetések részemről. Szeretnék először is köszönetet mondani jelentéstevőnek, hogy elismerően nyilatkozott az új nyilatkozatról említette, hogy már régóta nem volt új közleményünk az oktatásról. Ez az új közlemény ez talán valamennyire kitölti az űrt, még akkor is, hogyha nem olyan terjedelmi, mint amely, amilyenek lennie kellene. A humanitárius segítség tekintetében, mint tudják, megemeltük az erőfeszítéseinket, és az oktatás támogatását is szorgalmazzuk. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy minden gyereknek minden körülmények között, még akkor is, hogyha nagyon nehéz helyzetet élnek meg, joguk van, és joguk kell, hogy legyen az oktatáshoz ugyanakkor a fejlesztési segélyek nem feltétlenül jutnak el azokhoz a gyerekekhez, akik a legnehezebb helyzetekben vannak. Az új közlemény elismeri, hogy a humanitárius segélynek fontos szerepe van, fontos, hogy eljusson minden gyerekhez, és a másik felvetés, amit szeretnék megemlíteni, hogy a humanitárius segély, mint ahogy önök is elmondták, önmagában nem elegendő a fejlesztési és humanitárius segélyeket össze kell kapcsolni egymással, összefogva kell, hogy működjenek. Amellett, hogy elismerjük az új közleményt, ez egy fontos pont, amire érdemes lenne rávilágítani a rendszereknek az átgondolása, amikor humanitárius szereplők jönnek be, ez nincsenek igazán jó szereplők. Fejlesztési szereplők, rendszerek, partnerek vannak. Még egyszer köszönöm szépen az elismerő szavakat. Elnök, köszönöm szépen, Pajon úr, egy zárszót, hogyha kíván. Köszönöm szépen a különböző hozzászólásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy jobban lássuk azt, hogy valóban közös célban gondolkodunk, és a célkitűzéseink is azonosak. Szeretnék reagálni két-három problémára, amelyet felvetettek. Viland elnök úr is, de ott a képviselő is így. Először is a technológia kérdésre. Nem szeretném, hogyha téves vitát folytatnánk a technológiáról. Természetesen kell használni az új technológiákat, amennyire ez lehetséges, különösen az oktatók képzésében, tanárképzésben, de azért azt is tudni kell, hogy az új technológiáknak a használata az a tanárok képzését is feltétele, mert ha jó tanár helyett technológiát adunk, az már önmagában egy katasztrófia katasztrófa. Tehát a kettő együtt, akkor ez jó, de ha csak új technológia van, erről már vannak értékelések, néhány nagyvállalatnak jó, mert a kitűnő piaci helyzetet tudnak elérni, de oktatási szempontból ez nem jó. Ez ugyanaz van, mint a mi országunkban, hogyha a filmmodell szerint áttérünk a digitalizált szintre, az jó, de először is a tanárokat kell kiképezni, mert a technológia önmagában nem helyettesíti a pedagógiát Hát erre azért nagyon, ezzel nagyon vigyázni kell különösen Afrikában van egy olyan nagy trek is, hogy hát okta, tanárokat nem tudunk oktatni, úgyhogy akkor adunk technológiát, nagyvállalatok jönnek. Nem az egyik vagy másik, hanem a kettőre együtt van szükség. A másik nagyon nehéz kérdés, és nagyon örülök, hogy amit Viland kollega mondott, tehát nagyon is egyetértünk abban, hogy az oktatás, fejlesztési támogatás az arra szolgál, hogy olyan állampolgárokat képezzünk, akik foglalkoztathatóak az ő hazájukban, a saját rendszerükben, a saját egészségi rendszerükben. Ez alapvetően fontos, és itt felvetődik a brain drain, az agyelszívás kérdése is egy elég nyitott politikát kellene lehetővé tenni, ami az oda-visszamozgást teszi létre. Mert ha lezárjuk a kommunikációs lehetőséget, akkor inkább Európában maradnak, érthető okok miatt, de ez azt is feltételezi, hogy Európa nem lehet teljesen zárt, egyetértek, hogy az egyetemi szinten is legyen toleranciára nevelés, de Európában is nem szabad egy olyan helyzetbe lenni, hogy másokat kioktatunk, miközben a legalapvetőbb dolgokat nálunk nem mondjuk el, amikor hallunk egyes európai vezetőket tolerancia és sokszínűség kérdésében nyilatkozni és hát a, természetesen egyetértek önökkel is, például erkölcstant és állampolgári ismereteket a tanításával egy kicsit gyengén állunk. Teljes mértékben egyetértek, és meg is lep, hogy én magam elfelejtettem, hogy a legkisebbeket a, a, minél korábban kell az oktatást elkezdeni. Neuropszichológiai fejlődés szempontjából is minél korábban kezdjük az oktatást, annál jobbak az eredmények, és a, annál sikeresebbek lesznek a gyerekek, és e, különösen a leghátrányosabb helyzetben lévő gyerekeknél. Ez egy olyan dolog, amit, fel, hát, amit ön említett, hogy a megtérülése az oktatásnak. Ez nagyon fontos egyéni szempontból, is, és azon országok, amelyeknek ez a korai iskolázás megvalósul, azoknál nagyon jó eredmények születtek. Ott a kollega nem lep meg a felvetése, nem szabad a szőnyeg alá söpörni, már volt erről szó, de szeretném, hogy itt is kimondjuk, az ingyenesség kérdése erről már beszéltünk. Senki nem kiír monopolt, de ez már egy vita, amit 19. században Európában volt. Vannak magánoktatási rendszerek is párhuzamosan, és hogyha a szülő úgy dönt, hogy a gyereket magánintézménybe adja, ám legyen de az állami oktatásnak eh, kell, eh, hogy mindenki számára rendelkezésre álljon, azok számára is, akik nem tudnak fizetni az oktatásért. Vannak nagy amerikai, ang, eh, brit csoportok, de más országok is, ázsiai országok, akik tulajdonképpen piacosítják az oktatást nem a szakképzést, nem a ö, középiskolát, az egyetemet, az alapoktatást. És olyan botrányos helyzetet látunk, hogy vannak országok, afrikai országok, ahol az alapképzés, az elemi iskola is, ért is fizetni kell, olyan helyeken, ahol nagyon, én nem, akar, nem vagyok ellen a magániskoláknak, a magánrendszereknek, csak írjuk be, hogy az alapoktatásnak annak ingyenesnek kell lenni, és az egész országban mindenütt elérhető kell, hogy legyen. Ez az egyik fő tétje az elkövetkezendő éveknek. Ez eléggé más, mint az egészségügy, még akkor is. Ha azt mondjuk, hogy mind, amit csináltunk, az, miután ez nem működik az oktatási területen, ugye nem kaptuk meg az elvárt eredményeket, és látjuk, hogy mekkora összeget, még komoly összegeket kellene befektetni Úgyhogy az államoknak persze költségvetési problémáik vannak, ezért akkor kérjük a magánszektort, hogy csinálják ők azt, amit mi nem tudunk megcsinálni. Hát ezzel fel kell mérni azt is, hogy mi lesz ennek a következménye 10-20 vagy 30 év múlva, hogyha ezt így piacosítjuk. Én tényleg az elemi iskoláról beszélek, az alapképzésről, nem a szakképzés, az egyetemi képzés egyebekről. Tehát ezt a kérdést mindenképpen fel kell vetni, anélkül, hogy ideológiai szempontból néznénk a kérdést, azt hiszem, hogy nagyon világosan kell fogalmazni, nem szabad, hogy ö, ö, fizetős, köteles legyen az alapoktatás és hogy ne túl hosszan szóljak hozzá, azt hiszem, hogy egyetértünk a prioritásokban, ezt önök is megerősítették, Természetesen egyetértek a kapcsolattal, például az iskolaorvosi ellátás, ami egyébként még a mi országainkban sem mindig egyszerű megvalósítani, de az iskolát mégiscsak fel kellene használni például az általános egészségügyi megelőzésre, de van egy egyetértés, úgy látom, a prioritásokon túl abban is, hogy költségvetési támogatást igényel az oktatás, és ez fontos az oktatási világprogram szempontjából is. Én egyetértek, hogy egy kicsit menjünk tovább, hogy Villand kollega kérte, hogy kondicionalitáshoz kössük költségvetési támogatás, igen, mert ugye az a lényeg, hogy az mindegyik állam maga hozza létre a saját képességét és hozza létre a saját oktatási rendszerét, de arra is figyeljünk oda, hogy ami pénz még ebbe megy, az jól kerüljön felhasználásra. Ez azt jelenti, hogy az oktatási tartalmakat, formákat is felügyelni kell, és a rendszer egészével kell foglalkozni. Köszönöm mindenkinek, köszönöm elnök asszonynak, hogy ezt a vitát megszervezte így a szezon végén, és köszönöm a rendkívül jó minőségű hozzászólásokat. Remélem, hogy ebben a szellemben tudunk majd végül egy jó, megfelelő minőségű jelentést összehozni nem, fogom a mandátumot megújítani, de az egyik fő kérdés, hogy nem a jelentéseink azok nem minket kell, hogy szolgáljanak, hanem az utókort és, a, a, és külsőknek is. Tehát európai megnyilvánulás kell, megszavazunk jelentéseket, ami senkit sem érdekel, mert az is van, hogy egyszerűen nem igazán értik az emberek. Tehát próbáljunk egy olyan szöveget összehozni, ami mindenki számára, külsősök számára is ért, érthető. Köszönöm mindenkinek az erőfeszítéseit, és természetesen a ö, nemek közötti különbségtétel kérdéseivel is fogunk foglalkozni. Én nagyon sajnáljuk Hojpányon úr, hogy nem kívánja az új mandátumát megújítani. Még egy utolsó gondolat a magánszférát is megemlítette. Ideológiailag nem ért nem ellenzem ezt, de azért tanulnunk kell abból, ami elhangzott. Elmondtuk már ezt a bizottságnak, amikor az új kezdeményezéseket vizsgálták a fenntartható fejlesztési alappal kapcsolatosan, hogy amikor iskolaépületeket emelünk, akkor tudatában kell lennünk, vagy óvakodnunk kell a ppp ktől amikor sokkal többet fizet az állami szféra, mint hogyha pénzt vett volna kölcsön. Én kormányom is ezt megtette, iskolákat építettünk magánpénzből, és most a saját városomban is ismeretes ez a példa. A város olyan hiteleket fizet, amelyek sokkal drágábbak, mint amikor az állam építkezik, és a bankárok tulajdonképpen a tulajdonosai ezeknek az iskoláknak. Hosszú távon ez nagyon drága modell, rövid távon jól néz ki, ott a szép új, friss iskola, de aztán 10-15 év múlva ott az óriási hitel, és a bankok től döntik el, hogy mi történjen az iskolával, átveszik az irányítást, úgyhogy legyünk nagyon óvatosak. Nincsen varázsütésre megoldás, a hosszú ideje fennálló problémákra nincsen könnyű megoldás, vannak mindenféle politikák és divatok, de szerintem tanuljunk ebből, és ne keverjük ezt be a problémákba a legszegényebb országokat, és ne kövessék el ugyanazokat a, a hibákat, mint mi. Szeptember 3-a dél a módosítók benyújtásának határideje, remélem nem lesz túl sok módosító, ezt az üzenetet másoknak is közvetítsék. Lehet, hogy nem vagyunk elég szigorúak, hogy a jelentés tényleg célzott legyen és pontos, ehhez nemet kell tudni mondani módosítókra, amiknek nincsen igazán többletértéke. Tudom, hogy ezt néha nehéz megtenni a kollégákkal szemben. Hédi, az a koordinátorok mindenképpen támogatnák, hogy informális árnyék üléseket tartsunk a módosítók benyújtása előtt. Ezt a mechanizmust érdemes volna finom hangolni. Szerintem nagyon jó ötlet, majd meg próbálunk az új ciklusban ebből gyakorlatot csinálni. Nézzük a következő pontot. Nekem sajnos most távoznom kell, nekem is el kell utaznom az a közlekedési problémák miatt, úgyhogy az új alelnökünknek adom át az elnöki pulpitust. Ö, ö, nagyon kedvesen vállalta a helyettesítésemet, nagyon kellemes nyári szünetet kívánok mindenkinek, a kollégáknak, a munkatársaknak, az asszisztenseknek, a vendégeinknek, akik ma itt voltak, illetve a tolmácsoknak is, akik tudom, hogy nagyon nagy nehézségeken mennek keresztül jelen pillanatban. Minden esetre az új alelnökünknek most átadom az elnöklés lehetőségét. Okay. Okay, then shall we start? Kedves kollégák, akkor folytassuk a munkát. We are opening the agenda number 13. 13. napi rendi pontnál tartunk, ennek a tárgyalását kezdjük meg. Az ENSZ éghajlatváltozási kereteegyezménye részes feleinek 24. konferenciája a téma. COP24-nek rövidítjük ezt az egyszerűség kedvéért. Every year a conference of a részes felek konferenciáját évente rendezik meg. A 2015-ös konferencia eredménye a párizsi megállapodás volt. Idén a párizsi megállapodás végrehajtására vonatkozó szabályzatot tervezik elfogadni. A részes felek 24. konferenciájára, a COP24-re Katowice-ben kerül majd sor. Will also be an objection to review progress in climate action and hopefully help. Remélhetőleg előrelépés történik a klímavédelmi intézkedések területén, és pozitív előrelépés. A Környezetvédelmi Bizottság egy állásfoglalás tervezetet készített elő a COP24 előkészítésére. To the vote on 10 October. A szavazás október 10-én lesz ezzel kapcsolatosan. A DEVE koordinátorok áprilisban úgy döntöttek, hogy a szakbizottságunk is hozzájárul ennek az állásfoglalásnak a megalkotásához, de opciókat nem írhatunk olyan állásfoglalás tervezetekhez, amelyek nem jelentéshez tartoznak. Más szakbizottság tehát nem adhat hozzájárulást az ilyen szövegekhez. Tegnap a koordinátorok úgy döntöttek, hogy módosítókat fogunk elfogadni a nyári szünet után, és ezeket megküldjük az Envi Szakbizottság elnökének, hogy az állásfoglalás tervezetről szóló szavazás során vegyék ezeket figyelembe. Ön, our, between the Committee on Industry az Inte bizottság is foglalkozik ezzel az ügyel, illetve az MV. Hamarosan. Okay, then we will continue and... Ezután McLean úrral fogjuk folytatni a tanácskozást. Öné a szó. Thank you very much. Uh, um, Köszönöm szépen a Climate Action Network Group uh, civil szervezetnek dolgozom, ez egy ernyő szervezete az EU-s és nem EU-s környezetvédelmi szervezeteknek. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, nagyra értékelem, hogy a civil társadalom képviselőit is meghívták. Um, preparation amikor is a DEVE a COP24-es állásfoglalás kezelésére készül, az ENVI bizottságot is támogattuk már éghajlatvédelmi intézkedésekben. Én inkább fejlesztési szempontból szeretném tárgyalni ezt a kérdést, és hogy mire lehet számú, számítani a COP24-en. Több mint három éve fogadták el a Párizsi megállapodást 2015-ben. Eh, a soron következő mérföldkő éppen a COP24 lesz mert iránymutatásokat kívánunk, kívánnak alkotni a párizsi megállapodás végrehajtására a nemzetközi szinten tehát hogy a globális, regionális és helyi intézkedéseket összehangolják. Nagyon fontos, hogy különböző szempontokból vizsgáljuk ezt meg, különösen fejlesztési szempontból, az SDG-k végrehajtása tekintetében, hogy milyen hatással van ez az emberi jogokra, a nemek közötti egyenlőségre és különböző olyan kérdésekre, amelyek a fejlesztési szereplők számára lényegesek. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a DEVE bizottság módosítókat készít elő, örülök, hogy ez a szempont is érvényesül. Arra kértek, hogy áttekintést adjak, hogy a COP24-től mire számíthatunk. Ahogyan az elnök asszony említette, elsősorban arról szól ez a megállapodás, hogy a Párizsi megállapodás céljait hogyan lehet elérni, és milyen szabályok alapján. Az EU az átláthatóság bajnoka, ezen a területen az ENSZ eljárásban példát mutat más feleknek. Lengyelországban évvégén éppen erről lesz szó. Nagy kihívást jelent ez az egyeztetés, hiszen a COP22 óta, ami 2016 végén volt Marokkóban, tárgyalunk erről majdnem két éve, az ENSZ részes felei a végrehajtásról már hosszú ideje egyeztetnek, hogy hogyan lehet a gyakorlatokat, a tanulságokat megosztani egymással, és hogyan lehet bevonni a civil társadalmat a végrehajtásba nemzeti szinten. A COP24 a párizsi szabály gyűjteményt fogja végrehajt, vég, elfogadni reményeink szerint. Ami még nagyon fontos az egyeztetés szempontjából, nem hivatalosan, de a civil társadalom számára és a nem kormányzati szereplők számára nagyon lényeges, vagyis az ambíció szintje. A kis és fejlődő országok számára nagyon fontos, hogy másfél fokra korlátozódjon a globális hőmérsékletemelkedés. Ezen ennél minden magasabb érték óriási veszteség lesz és katasztrófa a fejlődő országok számára, és sok EU partnerország számára is. Az EU és a tagállamok, vagyis és más nagy befolyásos országok számára nagyon fontos, hogy a foszilis üzemanyagok kérdése is szoba kerüljön a tárgyalásokon. A Fiji kopelnök a párbeszédet tavaly elindította arról, hogy mi lesz a cél és hogyan jutunk el oda. Az EU-nak fontos szerepe van abban, hogy ambiciózus szereplő is legyen, illetve egyfajta mediátor az ambíciók elérésében. Ezek fontos és egyértelmű célkitűzések a fenntartható fejlesztés szempontjából és van még két kulcsfontosságú elem, amit meg kell említenem, amelyek kihatással vannak a fejlesztés klíma összefüggésekre. Ez a részes felek által nyújtott pénzügyi támogatás. Ez meghatározza az ambícióinkat partnerországokban, illetve a fejlődő országoknak az ellenálló képességét javíthatja, a legkevésbé fejlett országok és a kis szigetországok szempontjából első sorban, ahol a legnagyobb lesz a klímaváltozás hatása. Az átláthatóság, elszámoltathatóság szabályzata nagyon szigorú lesz a pénzügyi szempontból, mert ez mindig is eh, kemény tédió volt a tárgyalásokon, idén is ez lesz a helyzet. Nagy a vita, hogy ki mennyit fizet, mennyit kap, és ez valószínűleg a jövőben sok válto- sem fog változni. Van itt egy fontos elem, az EU a legnagyobb adományozó a fejlesztésben is, és a klímafinanszírozásban is. Nagyon fontos, hogy a partnerországok összefogjanak, illetve a fejlesztési támogatások kedvezményezetje is. A civil szervezetek nagyon fontosnak tartják, hogy jó legyen és kielégítő legyen ez a megállapodás a pénzügyi szempontból is, különösen a fejlődő országok eh, szempontjából. Ez nagyon fontos, hogy a klímavédelmi intézkedések is teljesüljenek, és az SDG-kben is előrelépjünk. Ami még nagyon fontos a fejlesztése foglalkozók számára, az a földfelhasználás. Az IPCC jelentés idén októberben jelenik meg. Ez megvizsgálja azokat a forgatókönyveket, amelyek segítségével másfél fokra szorítható vissza a hőmérséklet emelkedés lehet, hogy Európában ez két fokot fog jelenteni, máshol egy fokot. Már most változást tapasztalunk, akár regionális szinten is, a globális klímában természet alapú megoldásokat vet fel ez a jelentés, illetve azt taglalja, hogy hogyan tudunk alkalmazkodni a klímaváltozáshoz, de vannak olyan forgatókönyvek is, amelyek azzal foglalkoznak, hogy a földet hogyan használják, hogyan lesz hozzáférhető a termőföld, az, az élelmiszertermelés, az a, a mezőgazdaság fenntartható módon hogyan alakul. Reálisan és ambiciózusan kell gondolkodni. A civil társadalom számára nagyon fontos, hogy a hosszú távú természetes és a, term- és a tudományos kutatásokon alapuló eredményeket vegyük figyelembe a Párizsi megállapodás végrehajtása tekintetében a COP24 nagyon fontos mérföldkő lesz. Lényeges, hogy az Európai Parlament határozott álláspontot alakítsunk ki, amely előremutató, és amely az EU-nak erősebb mandátumot ad, ambíciózusabb megközelítést sürget. A DEVE bizottság véleménye nagyon lényeges lesz ebben, Ennyit szerettem volna elmondani, és nagyon szívesen veszek részt a vitában, válaszolok a kérdésekre. Uh, Köszönöm szépen, Megvin asszony. Akkor most megkapja a szót bármely képviselő, aki szeretne hozzászólni a témához. Hautala asszony. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Említette a természetes megoldásokat a klímaváltozás elleni harcban, és különösen a földfelhasználás mikéntjét. Tegnap volt egy meghallgatás itt a szakbizottságban a kakaó és kávétermelés hatásáról, nem csak a gyerekmunka tekintetében, hanem az erdőírtásében is. A jelenlegi bestések szerint az erdőírtás 80%-át a mezőgazdasági területek bővítése okozza. Kemény helyzetnek nézzünk elébe, meg kell értsük, mik azok a szükséges mechanizmusok, amelyek meg lehet állítani ezt a negatív és rendkívül káros fejleményt, ami azt jelenti, ha nem járunk sikerrel a természetes alapú megoldásokban, akkor a többi tevékenységben kell keményebben fellépnünk. Talán kifejteni kicsit mélyebben a földfelhasználás hatását, és azt a bioüzemanyagok felhasználása a közlekedésben, amely vagy erdi, erdészeti termékekből, vagy mezőgazdasági tömegcikkekből, mint szójából és pálmolajból előállított üzemanyagot jelent. Ezzel kapcsolatban mi a legfrissebb eh, álláspont a COP21 körében? A magam részéről egy egyszerű kérdést szeretnék feltenni. Ugye, ami célkitűzéseink, például SDG célok között vannak átfedések a globális klímaváltozás harccal. Ám a delegációs utak során, amikor a fejlődő országban járunk, egyrészt azt látjuk, hogy az emberek számára a legfontosabb itt az élelmiszerbiztonság, és a célokat ugye a, a konkrét túlélés érdekében igyekeznek elérni. Ugye hogyan lehet megvédeni a, a klímát, a, a talajt, a földet? Ezért össze kell kapcsolni az oktatási munkával, a képzéssel. Ezek a mi céljék. Ott az emberek azonban egyszerűen hát az éhehalást akarják elkerülni. Ezt láttuk sok országban. ahol a végül is elpusztítják a természetes környezetet, ezen oknál fogva. Ezt kell összefüggésében látni. Köszönöm. Parancsoljam. Megpróbálom a föld felhasználás kérdésére, a kérdésére a választ megadni, mert nem az én szakterületem egyébként, de a mi munkánk felől nézvést tehát az adaptáció szempontjából van előrelépés az ökoszisztéma rendszerű alapú megoldások a klímaváltozás elleni harcban, különösen a kisebb fejlődő országokban sikeresek. A közösségek által vezetett adaptációs intézkedések. Tehát nem a nagy infrastruktúrás projektek adják erre a választ, hanem a helyi kezdeményezések. Ám azt, az igaz, hogy a mezőgazdasági ültetvények, területek ter- terjedése és az erdőírtás hatalmas probléma. És az sdg körében kell megvizsgáljuk, mik lehetnek az alternatív ösztönzők egyes országok, vagy akár helyi önkormányzatok szintjén. Arra ösztönözőek, hogy ne pusztítsák az erdőt. A klíma alap, vagy más projektek jobb ösztönzőket hozhatnak arra, hogy az erdőírtástól eltekintsenek és más megoldásokat keressenek. Ezeket kell jobban feltárnunk, amikor a finanszírozás és a, a globális környezetvédelmi eszközök, a, a zöld klíma alap és a többi eszköz lehetőségeit vizsgáljuk. A bioüzemanyagok témájában nem nincsenek ismereteim. Friss információm legalábbis. Így nem tudok válaszolni a kérdésére. De kollégáimnak továbbítom a kérdését, az Oxfamnál és a közlekedés ágazatban szakértő kollégáimnak továbbadom majd a kérdését. Az termelés és a, a, az éhhalás elleni harc megélhetés témája. Igen, ez nagy kihívás. Fáradhatatlanul dolgoznak kollégáink azon, hogy megvizsgálják, mik a kisebb szinten elérhető megoldások helyi körben a legjobb eredmények a civil társadalom körében a kis projektek voltak, a kisebb léptékű projektek, ahol igyekeztünk elérni olyan partnereket, akik nagyon kis közösségeket jelentettek, olyan projektek, amelyek az alapellátást, alapszükségleteket biztosították a helyi közösségeknek. Fontos, amikor olyan projekteket vizsgálunk, mint például azok, amelyeket az Európai Fenntartható Fejlesztési Alapból finanszíroznak, vagy a, a nemzetközi környezetvédelmi alapokból, hogy sokszor nem érik el ezek a nagy alapok, innen a források, a helyi cselekvőket, a társadalmi, a civil szervezeteket, a helyi közösségeket, aktivistákat. Pedig az lenne a cél, hogy legyen elérhetőség. Mert különben nagyon sok kis megoldás elvész. For, for groups in, in partner countries. Fontosak ezek. Thank you, many. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. McLean asszonynak a prezentációt és a válaszokat. Remélem marad velünk. Most a szakbizottság a Környezetvédelmi Bizottságnak beterjesztendő inputjait beszéljük meg az állásfoglalás indítvány tárgyában. Az ülés után, de legalább csütört, augusztus 28 délig az árnyék előadók a frakciók részéről beküldhetik a javaslataikat a módosító indítványokat. A titkárságnak. A titkárság gondoskodik arról majd, hogy ezek a javaslatok eljussanak a többi árnyék előadóhoz is, hozzám is. Az e-mailek eh, révén a kompromisszumos módosítók kialakíthatóak lesznek, reményeink szerint ezek alapján meg tudunk állapodni a, az új tervezetben, a szövegben. Will then endorse the... A koordinátorok Set, and finally it will be a koordinátorok ennek alapján fognak dolgozni, majd és ezt reméljük az bizottság végső soron elfogadja. Az együttműködés jó szellemében, szellemére számítunk. Az augusztus 29-30. ülésünkön remélhetnénk szerint erre lehetőség lesz, és így a módosítókat elküldhetjük időben az NV-nek, mielőtt ők szavaznának. és így kiegészítik egymást a szakbizottságok hatáskörei, ezzel növelve annak az esélyét, hogy az MV állásfoglás indítványában megjelenjenek a mi megoldásaink is. Jó. Európai Bizottság. Kapja most meg a szót. Neil Schuster elsőként. Ott ül, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság is szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek ezt a kulcsfontosságú állásfoglalásban kifejtett fontos munkáját, és különösen a módosító indítványokat. A Climate Action beli kollega munkáját is köszönöm, nagyon jól foglalta össze a mostani helyzetet, és a COP21 céljai által egy sürgősségi elemeket. A legtöbb mondandóját én is elmutattam volna, ám kiegészíteném némileg az Európai Bizottság álláspontjából. 2018-ban két prioritást láttunk. Az első a szabálykönyv, a COP21-es szabályzat megújítása. Ezek a technikai szabályok, amelyek a végrehajtás szempontjából szükségesek. és a COP 24 áttörést hozhat a COP 21 után. A másik a, az a párbeszéd, amit ön is említett, és amely leltárt készít az eddigi erőfeszítésekről, és az ambíció növelésének azt veszi számba, hol kell még növelni az ambíciót. A rulebook, a szabálykönyv tekintetében átfogó, kiegyensúlyozott testre szabott kell legyen, hangsúlyozva a Párizsi megállapodás fontos elemeit, mit enyhítés, adaptáció és a végrehajtás eszközének, eszközének számbavétele, beleértve a finanszírozást. E, elég robosztus kell legyen ez a szabálykönyv annak érdekében, hogy hihetővé tegye a célok teljesítését, a felek közötti különbségeket is figyelembe kell vegye a kapacitás tekintetében, és a teljesítmény növelését, javítását kell megcélozza. A Climate Action Network hozzászólását hangs, én is visszhangzom. Az átláthatósági keret, azaz a Párizsi megállapodás 13-as cikkekkel megfelelő hangsúlyt kapjon ezt tenném azt is azt szeretnénk látni, ha a Párizsi megállapodás végzetes során átfogó és robosztus kormányzási és megfelelési szabályok érvényesülnek, hiszen csak úgy lehet végrehajtani a Párizs megállapodást, hogyha a compliance rendszer is ezt a célt szolgálja, és bizonyos erőt, bizonyos súlyt képvisel. A Telenor párbeszéd kapcsán pedig úgy gondoljuk, hogy a COP24 eredményeképpen létre kéne egy vállalás az összes fél és kormány részéről arra, hogy milyen ambíciós szintben tesznek otthon erőfeszítéseket hazai szinten. A azon párbeszédre támaszkodik, ez amely a Telenor párbeszédben ugye 2018 óta van elértünk, és ezek a vállalások az IPCC jelentés fényében születnek, az 1,5 Celsius fokos cél érdekében, melyen a COP előtt került megállapítása fontos mérföldkő. Az Európai Bizottság június 30-án eh, regionális párbeszédet is szervez, és ebben a párbeszédben arra törekedtünk, hogy kifejlesztjük saját narratívánkat, saját Eleanor sztorit, sikertörténetet, amely szerintem idén, tavaly és idén a megfelelő kötelező jogszabályokat a helyére tette a végrehajtás érdekében, ezt tehát teljesítettük, és kialakult egyfajta narratíva az ambíciók növelés érdekében. Kanye biztos például június 30-án jelezte a belikészségét, hogy az NDC, NDC célok növelésével egyetértünk. Erre a rendezvény meghívtuk partnereinket is, hogy saját sztoriaikat is elmondják, saját sikertörténeteket, hozzájárulva az egész narratíva teljességéhez, és saját ajánlásaikat is megtegyék. Egyébként ez október 29-re várható, az EU is hozzájárul majd a párbeszéd második politikai szakaszának kiteljesítéséhez ezzel. A COP24 több mint a telenor, több mint a technikai szabályok, hanem a multilaterális rendszer kitésítése. Ezt a mostani politikai klímában, környezetben rendkívül fontos ez. Úgy gondoljuk, egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak a kudarcot, most mindenképpen sikerre kell vinni a folyamatot, és reméljük a szabálykönyv is hozzájárul ehhez. Az EU globális vezető szerepet kell vállaljon, különösen a klímaváltozás harcban, de azon fejlemények fényében, amelyeket most láttuk, hogy a multilaterális világrendszert veszély fenyegeti, a G7-eket is elképesztő kihívások érik, és a többi mutatáres intézményt, világszer globális intézményt is komoly kihívások érik, ezt is látni kell. Június 19-én a klímacselekvés miniszteri találkozót is megszerveztük, üzenet Mokát, amely az EU, Kína és Kanada részvételével, valamint 36 másik ország vezetőinek meghívásával, beleértve a legerősebb és leggyengébb országokat is, került megszabadására. Ez a második miniszteri moka, tavaly volt az első, és azért szerveztük, hogy választ adjunk arra a szándékra, amelyet az Egyesült Államok jelzett, hogy visszalép a Párizs megállapodásra. Új koalíciókat kell építsünk, ez, új, ez az új fórum is ezt a célt szolgálja a partnerek megszervezését világszerte. A Mokka során Kányete biztos bejelentette azt is, hogy tekintettel a sikeres politikai megalapodásra, amelyet nem régiben sikerült elérnünk a megújuló energiaforrások irányelvében és energiatékes irányelvében, ahol úgy döntöttünk kollektív alapon, hogy emeljük az ambíció szintjét 27%-ról mind a két tekintetben 32%-ra és 32,5%-ra. Kenyete biztos elmondta, hogy ez de facto azt jelenti, hogy az Európai Unió olyan helyzetben lesz, hogy az ambíciót szintét a nemzeti meghatározásokon, hozzájárulásokban és a csökkentési célokban a mostani 40%-ról némileg 45% fölé tudja vinni 2030-ig ez a pillanat. Azért nagyon körültekintően került kiválasztásra a COP24 előtt. Reméljük ez a bejelentés egyfajta dinamikát ad majd a katovicei, katovicei ülés előtt a folyamatnak, és a többi párizsi megállapodásbeli partner is hasonló bejelentéseket készít elő majd, még a COP előtt. A COP előtt az Európai Bizottság egy hosszú távú üvegháztán okozó gáz csökkentési tervet is az asztalra tesz. 2020-ig ígértük egy ilyen stratégia kialakítását, az Európai Bizottság megvizsgálja ezeket a forgatókönyveket, ez egyik például a nulla, nettó nulla kibocsátás forgatókönyve 2050-ig. Az elemzési munka tudományos értékeléseken alapul, különösen az ötös jelentés, amelyet a kormányközi panel készített el, és mert már beszéltem. Ez a javaslat a bizottság részéről. Jogilag nem kötelező jogszabályjavaslat lesz, inkább egyfajta jövőképet vázol fel a stratégia további kereteit felvázó, amelyeket hát tovább fogunk elemezni az elmúlt két nap során. Nagyon átfogó stakeholder mm, workshop ült össze itt Brüsszelben a stratégia tárgyában ezer regisztrált részvevővel két nap során. Ez volt az indítása annak a közkonzultációnak, amely a stratégia tárgyában online szerveződik, és a 12 hónapban lesz elérhető, mielőtt a stratégiai víziónk novemberben publikálásra kerül. Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak most a klímafinanszírozás és az adaptáció kérdéséről, 100 millió USA dollárral vállaltuk a hozzájárulást, a pénzügyi hozzájárulást a fejlődő országok érdekében, és javasoltuk azt is, hogy a klímakiadásokat a következő MFF-ben növeljük meg 25%-kal, 25%-ra a jelenlegi 20%-ról. Ez természetesen, amikor fejlődési támogatásokról van szó, akkor ehhez a megfelelő nyomonkövetés, monitorozás is szükséges. A 2017-es évhez képest növekedett, a, de most nagyjából kiegyenlítődnek a különböző költségvetési intézkedések. Engedjék meg, hogy azzal zárjam, hogy a, a hosszú távú stratégia, a robusztus nemzeti politikák szükségesek ahhoz, hogy a magánszemélyek és a gazdasági személye, szereplők számára is elérjük a kívánt eredményeket. Szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek a munkájáért, és a jövőben is szeretnénk együttműködni ezekkel a, ezekben a kérdésekben. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, Jaster úr. Akkor most egy következő hozzászólónk van. A Defco-tól. Hujette, Kujette úr. E, igen, ez a kollégám, aki nincsen itt, a Digi Defco-tól vagyok, ez a az együttműködéssel megbízott főigazgatóság. Csak néhány észrevételt mondanék ahhoz képest, amit a képviselők mondtak. A mezőgazdaság és az erdőírtás hatása az biztonságra és az életmódra. A legtöbb év esetben ez ugye nem igazán működik, tehát ahogy ezt már említették, az ott élőknek egyszerűen úgy kell eljárniuk, hogy nem környezetvédelmi szempontokból nem megfelelően járnak el, de azért, hogy a mindennapi megélhetésüket biztosítsák. Nem sikerült eddig még minden egyes elszigetelten élő közösséget elérnünk a klímavédelmi költségvetéssel. Különböző kezdeményezéseket tettünk globális szinten, többek között, hogy csökkentsük az erdőírtásból születő kibocsátásokat és a tönkretételét, de hogy ez már korábban elhangzott, az unió külső együttműködését kell fejleszteni, és támogatni azokat a közösségeket, amelyek a klímaváltozás legnehezebb hatásait szenvedik el az egész világon szükség van arra, hogy ezeket az intézkedéseket bevezessük, és mindenhol egy nagyobb megfelelő ágazat is kell. Természetesen a legnagyobb probléma a legkevésbé fejlett országokban van, és az egyes országoknak az igényei, szükségletei is mások. Fontos a helyi közösségekkel felvenni a kapcsolatot, de nem csak ez az egyetlen lehetősége a fellépésnek intézményes keretekre is szükség van, amelyek a különböző emlegetett politikákat képes megvalósítani. Az erdőgazdalkodás az egyik terület, az embereket nem igazán tudjuk képezni, mert nagyon sok helyen nincsenek megfelelő monitorrendszerek, nincsenek erdőőrök, és az illegális kivágást, felégezetést, nem is eh, tudjuk nyomon követni vagy ellenőrizni. Van egy pénzügyi csomag, ami az afrikai, karibi és csendes óceáni országoknak a, eh, szól, ez 70, eh, 17 millió euróra rúg, és hogyha van további információra van szükségük, akkor keresenek meg bennünket, és mi megadjuk a szükséges információkat. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Meghallgattuk az összes hozzászólót. Mások úgy látom nem kívánnak szólni, akkor ezt a témát lezárjuk, és folytatjuk majd később augusztusban, augusztus végén vagy esetleg szeptemberben. Akkor ezt egyenlőre túl vagyunk. És akkor most következik a következő napi rendi pontunk. Digitalizáció a fejlődésért téma a szegénység csökkentése technológia segítségével. Kedves kollégák, az első eszmecserét folyt májusban folytattuk a témában, most pedig lehetőségünk van egy második eszmecserét folytatni, megvizsgálni ezt a dolgot. Valamennyien tudjuk, hogy a digitalizáció alapvetően megváltoztatta a társadalmainkat. Ez az új forradalom természetesen nem zárja ki a fejlődő országokat sem, Engedjék meg, hogy egy nagyon meglepő, megdöbbentő problémát mondjak. Több olyan háztartás van a fejlődő országokban, amelyeknek mobiltelefonnal rendelkeznek, mint ahányan villamos energiával vagy megfelelő ivóvízzel rendelkeznének. Igaz az is, hogy ez a fejlődés főként technológia vezérelt, illetve kereskedelmi célú. Ugyanakkor a politikák alapvetően fontosak annak érdekében, hogy megfelelően keretek között tartsuk ezt a folyamatot. Vannak nagyon komoly kihívások, hogy a digitális téren mutatkozó egyenlőtlenségeket is leküzdjük. különböző mértékű az embereknek is a, a digitalizált ismerete és a hozzáférése. Fontos, hogy a digitális infrastruktúra megfelelően működjön, és maximálisan tudjuk biztosítani ennek szociális, gazdasági, demokratikus előnyeit. A tagállamok és más adományozók is mindig is támogatták a digitalizációt. Az elmúlt húsz évben a bizottság is különböző digitális projekteket támogatott, és úgy becsüljük, hogy 350 millió fordítottunk a különböző digitális programokra az elmúlt évtized során. Ugyanakkor fontos megegyezni, hogy a bizottság eh, digitális fejlődési megközelítése nem önmagában került megvalósításra, hanem ez része az átfogó fejlesztési stratégiánknak és a különböző eh, politikáknak, illetve a partnerországokkal folytatott párbeszédnek. A tárgyalások eh, akkor ezennel megkezdjük, és először is a jelentés készítőjének adom meg Bruno Venta úrnak. Tisztelt kollégák, köszönöm szépen az új fejlesztési politikát, amelyet múlt évben jelentett be, illetve a parlament úgy döntött, hogy ezben a témában készít egy jelentést. Először is szeretnék köszönetet mondani valamennyi kollégának, illetve Deve titkárságnak, a kitűnő munkáért. A digitális technológiákban nagyon nagy jövő rejlik, és segíthet leküzdeni a szegénységet, munkahelyet teremthet. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan az tény, hogy a digitalizálózás globálisan nagyon növekszik, Afrika és Latin Amerika azonban még továbbra is leszakadt ezen a területen, és nem tudják teljes mértékben kihasználni a humántőkét ezen a területen. A jelentésünk első része egy általános ságukkal foglalkozik, a digitalizáció szintjét írja le, a második rész pedig a különböző ágazatokra koncentrál, és speciális jelenségeket vázol fel. Fontos, hogy egy digitalizációs meghallgatástból kapjuk meg a visszacsatolásokat, és különböző szervezetek is dolgoznak a digitalizáció területén, ezért fontos, hogy őket is meghallgassuk. A titkársággal egy többszereplős ülést szerveztünk, és reméljük, hogy ez segít a, meg jobban megismerni a témát. Az SND ányik jelentéstevőtől, Koresz Szalamurtól kaptam egy kérést, hogy a 20-as bekezdésben a humán segítségnyújtásra vegyünk be. Tehát itt egy a tervek szerint és a módosítók benyújtásája a határideje az augusztus 21-e, az eszmecsere és a módosítókról az szeptember 24-én lesz, a szavazás pedig október 9-én. Várom az önök észrevételeit, megjegyzéseit, és köszönöm, hogy meghallgattak. Elnök, köszönöm szépen. Árnyék jelentéstevünk nincs, illetve illetve mégiscsak egy éppen ide érkezett. Lawrence Magdaleni zöldektől. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadónak az első változat bemutatását. Szeretnék néhány észrevételt elmondani a javaslattal kapcsolatosan. Egyetértek azokkal a javaslatokkal, amelyeket tesz, arra nézve, hogy ambiciózusnak kell lenni ezen területen a nem csak az északi, hanem a déli országokban is, és azt is támogatom, hogy kritikusabb elképzeléseket kell megfogalmazni a technológia fejlesztése kapcsolatosan, különösen a fejlődő országokban. Egy kicsit hiányoltam a, ezt a szempontot a véleményből, úgyhogy lesznek módosítóink a zöldek részéről. Például amikor a fejlesztési prioritásokról beszél, sok országokban nem annyira nagyobb digitalizációra van szükség, bár ez is szükséges, mint alap, alapfokú oktatásra, alap egészségügyi ellátásra, ezért nem rögtön a digitalizációra kell ugrani, hanem az alapvető szolgáltatásokat biztosítani ezekben az országokban. Vannak országok, amelyek nem mentek keresztül olyan iparosodáson, mint a mi országaink, ezért a prioritásokat újra kell gondolni, különösen mivel korlátozott a költségvetés. A másik a, a digitális szakadék, ezzel kapcsolatosan a javaslatainkban nem szabad, hogy tovább növeljük az digitális szakadékot. Mondok egy példát is, a mezőgazdaság példáját. Tudjuk pontosan, hogy a digitalizáció és a technológiák az egyik rendszer támogatják a másikkal szemben. Sok országban a mezőgazdasági vállalkozások, az agrobiznisz profitál ezekből a megoldásokból, és fontos, hogy a, az agrikológia szolgálatába állítsuk a digitalizációt, hiszen a VTO szerint is ez a, az előremutató út. Nagyon lényeges, hogy ahogyan az IKT szolgáltatások fejlődnek, az új fajta bűnözés, az elektronikus bűnözők is kihasználják ezt, és a déli országokban erre nagyon figyelni kell, ahol nem olyan erősek az intézmények és a szabályozás, mint az északi országokban. Ezt a részt is érdemes volna kidomborítani, a biztonsági elemet. Nem láttam a jelentésben, ha jól gondolom, az ökológiai hatása a digitalizációnak, ez nem szerepel, illetve az új technológiák ökológiai kihatása, pedig ez is nagyon fontos, legyen az az informatikai fejlesztések, nem gondolhatjuk azt, vagy a felhő, hogy ezek nem fizikai létesítmények, nagyon is fizikaiak, energiát használnak, és ezért a digitalizálásban az ökológiai szempontot is figyelembe kell venni. A finanszírozási szempont is lényeges, a két dolgot érdemes összekötni, a finanszírozási szükségességet is figyelembe kell venni, illetve a globális kormányzást Egyébként nagyon helyesnek tartom, nagyon jónak tartom ezt a jelentéstervezetet, de érdemes volna ezeket a szempontokat is figyelembe venni, hogy globálisabb áttekintést kapjunk erről a nagyon fontos témáról, amely sok kihívást tartogat. Köszönöm. Köszönöm. A bizottságnak szeretném megadni a szót. Paolo Cicarelli. thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Paolo Ciccarelli a nevem. A DEVCO főigazgatóságban dolgozom, tehát fejlesztési együttműködéssel foglalkozom, e, szorosabban véve a digitalizációval. Először is köszönöm az előadónak, illetve a Devel szakbizottságnak, hogy foglalkoznak ezzel a nagyon fontos kérdéssel a fejlesztési renden eh, ez eh, egyre nagyobb hangsúlyjal szerepel. Jó látni, hogy az Európai Parlament is figyelemmel kíséri ezt a területet. múlt májusban a szakbizottság már lehetőséget adott nekünk arra, hogy eh, bemutassuk azt, hogy milyen munkát végzünk a digitalizáció területén. Készült egy munkadokumentum a fejlesztési digitalizációról, illetve a fejlesztési megközelítésről, stratégiai megközelítésről, ami ebben a dokumentumban szerepel. Szeretném megragadni most az alkalmat, hogy az aktuális információkról beszámoljak, tehát hogy milyen munkát végzünk ezen a területen, és hogy milyen munkát végeztünk attól kezdve, hogy kiadtuk a munkadokumentumot. Már említése került, hogy az elmúlt évtizedekben több mint 300 milliót, 350 milliót költöttünk digitalizációra. A 2017-es eredményekkel szeretném ezt összevetni. 2017-ben több mint 110 milliót mozgósítottunk digitális infrastruktúrára, illetve a digitális kapcsolatok létrehozására. Ez összevetve a 2006-16 közötti 300 milliós ráfordítással nagy szabású beruházás. Látható, hogy egyre gyorsabban haladnak a dolgok, és foglalkozunk a digitalizációval. A munkadokumentum, amiről beszéltem, megfogalmazza, hogy a digitalizáció a szemünkben megerősíti a fejlesztési együttműködést, lehetőséget adó tényező, a digitalizáció nem önmagában álló ágazat. Ahogyan a kolléga is elmondta, megnyugtatom, nem arról van szó, hogy a különböző prioritásokat versenyeztetjük, mondjuk a digitalizációt az oktatással, vagy más témákkal. Itt azt vizsgáljuk, hogy a digitalizáció megerősítésével hogyan tudjuk a többi ágazatot megerősíteni, az egészségügyi, igaz, mezőgazdasági vagy oktatási ágazatokat. Nem igazán csak arról van szó, hogy hol a prioritás, hanem hogy vegyük figyelembe, hogy a digitalizáción való munkával meg tudjuk erősíteni az összes prioritást jelentő ágazatot. Amikor a digitalizációval foglalkozunk, azt a politikát folytatjuk, amit az egészségügyi terület irányít. Tehát ezt a vitát nem tereli vakvágányra az a digitalizáció. A maga a vita az egészségügyi szekértők szintjén folyik, és azt meg azt vizsgáljuk, hogy ezeket a szakpolitikákat hogyan tudja támogatni, kiegészíteni a digitalizálás. Nem versenyről van szó, hanem arról, hogy az a fejlesztés együttműködést hogyan tudjuk javítani. Azután az energia kérdésről is beszélt. Itt is látjuk, hogy egyértelmű a kapcsolat a digitalizálás és az energia között. A digitalizálás az energiarendszerek fejlesztéséhez hozzájárul, például a távoli afrikai térségekben. Önmagában az a tény, hogy az emberek számára érdekes, vonzó az, hogy okostelefonjuk legyen, vagy más digitális eszközük, ez ösztönzővé válik arra, hogy megújuló energiaforrásokat fejlesztenek, mert ezekben a térségekben gyakran ez a legjobb megoldása az energia fejlesztése, például a napelemek. Ez is nagyon fontos mert a klímaváltozásban ez is segítő tényező. Visszatérve arra, hogy a digitalizálás mennyiben válhat képessé tevő tényezőre, tényezővé. A digitális infrastruktúra finanszírozása terén 200 milliót költöttünk olyan programokra, amelyek ezeket az ágazatokat támogatják, mint például a mezőgazdaság, energiaoktatás és egészségügy. Van valami, ami nagyon érdekes volt a jelentésben, nevezetesen, hogy a befogadásról is szól a jelentés, és hogy ne hagyjunk magunk mögött senkit. A digitális eszközökön való munka során digitális pénzügyi befogadással is foglalkozunk. Van egy 35 milliós program a nők számára, illetve a szegények számára, illetve készítünk tanulmányokat is arra nézve, hogy a nők helyzetbe hozása hogy lehetséges olyan programokkal, amelyeknek erős a digitális komponense. Azután az utolsó gondolatom, a magánszektor is nagy szerepet játszik a digitalizálás területén. Számunkra nagyon fontos partner ez, amikor a digitális gazdaság lehetőségeinek megvalósításáról beszélünk. Az Európai Beruházási Terv nagyszabású kezdeményezés, ez bizonyára ismerik, és ez tartalmaz egy garanciát különböző ablakokkal, digitalizálásról is szól egy. Nagyon sok javaslatot kapunk ezekre a digitális ablakokra, Két javaslatot véglegesítünk most, az egyik inkább az egészségügyről szól, a digitális egészségügyről, a másik pedig a digitális gazdaságra összpontosít. Összefoglalva, köszönöm az előadónak még egyszer, illetve a szakbizottság tagjainak a munkát. Úgy gondoljuk, hogy a digitális fejlesztés érvényesítése a fejlesztési együttműködésben hozzáadott érték. Köszönöm szépen! A szakbizottság tagjai közül szólna-e még valaki? De igen, tessék. Köszönöm. Egy valamire szeretnék reagálni abból, amit a bizottsági kolléga mondott az ökológiai kihatással kapcsolatosan. Ezért szerintem ezzel többet kell foglalkozni, Beszélt az energiai témákról, az energetikai reformról, már ami az épületeket illeti, az elektronikus piacot, de azért az Európai Unió az ökológiai kihatással még nem foglalkozott eleget a digitalizáció és az új technológiák területén. Természetesen az a megújuló energiaforrásokra érdemes összpontosítani, de azért azt tudnunk kell, hogy ez nem egy immateriális terület, hanem valódi fizikai kihatása van, valahol az adattárolás is meg kell oldani ennek az energiaellátását, fel kell mérnünk, mennyit nyerünk, mennyit veszítünk, ez nagyon fontos, és hogy az energetikai és fejlesztési politikákban ezt figyelembe vegyük, ezt a tényezőt, ez nem történik meg egyelőre, az energiahatékonyságot tudjuk javítani, de az, hogy egyre több eszközzel kapcsolódunk a hálózatba, ennek lehet a ekológiai kihatása is ökológiai, hiszen itt a nyersanyagokra is hatással lehet ez. Nagyon fontosnak tartom, hogy az Európai Bizottság ezt figyelembe vegye. Nem mindig igaz, hogy győztes-győztes a helyzet. Azt kérem, hogy vegyék figyelembe ezt a szempontot ezen a területen is. Köszönöm. Answer? Köszönöm. Akar válaszolni? Uh, my answer is... Válaszom az, hogy egyetértek. Való igaz, hogy figyelembe kell ezt venni. Efelől nincs kétség. Nagyon pozitívan látom ezt, és a további fejlesztésében a tevékenységnek elemezni fogjuk ezt a kérdést is. Köszönöm. Akkor a jelentéstevő ki a szó, Venta úr. Köszönöm, elnök asszony. Spanyolra váltok, hiszen egy árnyékodó van csak. Köszönöm szépen az észrevételeket. Csak azt szeretném megismer, megismételni, amit te is említettél, elnézést a tegezésért. A 13. pontban a biztonságról van szó. Valóban eh, a digitális világnak veszélye is vannak, ezt is figyelembe kell venni. 18-as pont mezőgazdaságról szól, ez is fontos. De ezt érdemes valóban magában a jelentésben is eh, említeni. Enrique Guerrero 20-as pont, ezt is említettük már, az, a kormányzás, a 22-es pont, ez megint ismétlés. Bizony körültekintőnek kell lenni ebben a perspektívában, és aztán a, az közegészségügy is nagyon fontos. A kapcsolatfelvételből kiderült, hogy a távoli térségekben még fontosabb, hogy vannak modern eszközök, például az adatgyűjtésre, az ebolával kapcsolatosan, és ez már bizonyított, működik, és a megelőzésben is használhatók ezek a szempontok. Minden esetre egyetértek, hogy az ökológiáról, a, környezet, a klímaváltozásról is foglalkoznunk kell, és figyelembe kell azt is vennünk, hogy mit akarnak ezek az országok, hiszen az éjséggel, a járványokkal küzdenek, ebben segíthet a digitalizálás, hogy gyorsabban reagáljunk, és hogy gyorsabban nyújtsunk segítséget. De egyébként egyetértek a felvetésekkel, és biztos, hogy megállapodásra jutunk, és várom majd a módosítókat, ezek biztos javítani fogják a szöveget. Azért vannak dolgok, amik már ott vannak a jelentésben, és van, amit még el kell mélyíteni, számítok a szakbizottság együttműködésre, és biztos, hogy megoldást találunk. Köszönöm. Thank you, Mr. Benta. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Minden uh, hozzászóló szólt, és akkor, mint említettem, a határidő a módosítók benyújtására augusztus 31-e 10 óra. Ezt a napi rendi pontot ezen lezárjuk. 15-ös pont, eh, kérdések eh, órája, kérdést nem kaptunk erre az ülésünkre. 16-os eh, egyebek, egyéb kérdések. következő ülések időpontja augusztusban, augusztus végén, és akkor ezen lezárom deve ülésünket, és mindenkinek nagyon jó nyári szünetet, nyaralást kívánok, és minden jót a jövőre. Biztos vagyok abban, hogy mindenkinek nagyon kellemes, meleg nyara lesz, bárhol is töltsék szabadságukat. Akkor találkozzunk augusztus végén.